they might in the future. So, liebe Kolleginnen. Tehát, kedves kollégák, üdvözlöm Önöket ma reggel rendkívülülésünkön. Ma lehetőségünk lesz arra, hogy az egészségügyi biztossal, Tonio Borssal a, cím, a lóhús címkézésének témáját megbeszéljük. Január 15-e óta folyik a vita a hús címkézés, a lóhús címkézés ügyében Pesztori úr vezetésével múlt héten egy kis eszmecsere, sőt egy kis képzést tartottunk. Egyre több hír fut be tudnilik arról, hogy, hogy egyre mennyire világosabb válik a mértéke a hús átcímkézés jelenségének. A múltban volt jogszabályalkotás ebben a témában, az élelmiszer címkézés témájában, ahol az egyes hús típusok, húsfajták címkézésének ügyében született jogszabály az Európai Parlament és más intézmények befonásával született döntés. Jelen pillanatban egy háromoldalú intézményközi megbeszélés folyik a marha hús címkézés ügyében, és tegnap a három oldalú megbeszélés körében vitapont volt a hús címkézés visszakövetése és a vonatkozó szankciók ügye, hiszen az világos, hogyha nincs büntetés, nincs szankció, vagy csak egészen kicsi büntetések születnek, marginálisan kicsik, akkor nem ez elriasztó ereje mindennek, hiszen nagyon nagy a, a piaci nyomás, a vonzalom, a vonzása ezeknek a praktikáknak, és akkor a fogyasztókkal megtörténhetnek azok a dolgok, amelyek megtörténtek nem régében. Ma reggel hallottam, hogy saját hazámban, Németországban, két nap ezelőtt, két nap múlva egy jogszabály módosul, ennek révén minden cég, amely vét ezen szabályok ellen, nevén neveztetik. Hát ez, erről persze az újságírók majd gondoskodnak amúgy is, hogy egy olyan vállalat, amely forgalomba hoz él, olyan élelmiszert, amely nem megfelelően ö, címkézet, akkor annak vissza kéne vonni a működési jogát is, illetve olyan büntetésre kéne róni rá, hogy hát ne is merészeljenek ilyesmit csinálni a vállalatok. E témákban folyik majd a szó, illetve erről beszélünk Bors biztos úrral. Bors úr először 10 percben kap majd szót, és aztán képviselőtársaim kapnak majd szót, felolvasom mindjárt neveket, akik eddig jelentkeztek, és akkor meglátjuk, hogy mennyi időnk marad. 10.30-ig van időnk, a biztos úrnak tényleg el kell mennie 10.30-kor az Európai Bizottságban, és meg kell jelenjen nem csak nálunk, és köszönjük egyébként, hogy ilyen rövid határidővel megjelent, nemrégiben hívtuk meg, hálásak vagyunk ezért a rugalmasságért. Ne, pazaroljuk tovább az időt, megadom a biztos úrnak a szót. Thank you, Mr. Chairman, and I welcome this opportunity. Köszönöm. Köszönöm, hogy ebben a nagyon időszerű témában szót kaptam, hogy megfelelő perspektívába helyezhessük el jelenséget az Európai Unió egészében. Tény, hogy az Európai Unióban van a legjobb, a világ egyik legjobb élelmiszerbiztonsági rendszer, ám persze nem jelenti azt, hogy ne történjenek meg balesetek itt is. Az elmúlt tíz nap során a parlament kulturális és vidékfejlesztési felelős biztons, bizottságával szót ejtettem. Ott is úgy kezdtem, ahogy itt is, kommentálva a jelenségeket, hogy a ma rendelkezésre álló adatok szerint úgy tűnik nincs közegészségügyi vagy élelmiszerbiztonsági kérdés, hanem visszaélesekről van szó, csalásokról a címkézésben. A, a lóhús teljesen jog, jogszerű élelmiszer kiegészítő lehet élelmiszeriparban, amennyiben ezt persze megjelölik a termék címkézésén. A fogyasztónak kell tudnia, hogy marhahúsról van szó, disznóhúsról, lóhús, mit tartalmaz, amit megvásárol és megeszik. Ez tehát a probléma lényege. Az élelmiszeripari szereplők kell felelősek legyenek azért, elsősorban, hogy biztosítsák, hogy az európai élelmiszeripari jogszabályok megvalósulnak, tehát a felelősökre meghatározható. Amikor ki robbant az, ez az eset, négy ország szerepelt, ahol marha lazanyjaként adtak, forgalmaztak termékeket lóhús tartalommal. Eredetleg mindenki egy irányba nézett, még mindenki más más irányba, tehát nem igen találták, honnan jön a dolog. Nem akarok tehát neveket, államokat megnevezni. Bármely ország, amelyeken keresztül ment a forgalmazása ezeknek a termékeknek, hogy bármely a, a láncban elszor, helyezkedő gyártó, forgalmazó, kereskedő technikailag ö, felelős lehet, de gyanú ö, tárgya lehet, meg kell vizsgálni, holott a, a vizsgálat, a nyomozás először egy más irányba indult. Azok a tagállamok, amelyek felelősek azért, hogy a napi betartását biztosítsák, a jogszabályoknak mind-mind felelősek lehetnek bármely terméket az európai piacra helyeznek, a származását föl kell, jel, meg kell jelölni, és a tagállam felelős, hogy megvizsgálja az ország, a, abban az országban forgalmi termékeket, hogy megfelelnek a jogszabály előírásoknak ebben a tekintetben. Az is igaz, hogy az Európai Bizottságnak van egy élelmiszeri és állategészségügyi hivatala, amely önmagában nem vizsgálhat, viszont auditálhat tagállami vizsgálati szerveket, elsősorban élelmiszerbiztonsági szempontból. Például az Európai Unión kívül is, hogyha mondjuk Brazíliából vagy Argentinából importálunk marhahúst, a hivatal egyébként Írországban működik, de nem ír, hanem, mint mondtam, bizottsági üzem, hivatal megvizsgálhat vágóhidakat Brazíliában, Argentinában, hogyha onnan Európai Unióba exportálnak termékeket. A gyors riasztási rendszert is működtetjük, élelmiszer és takarmány biztonsági ügyekben ez elég jól működik, mert bár technikailag élelmiszerbiztonsági területre korlátozódik a működése, ugyanakkor ezeket a termékeket azonnal átadják a tagállamoknak, illetve a, a, a riasztás működik. Az Európai Bizottság egy áttekintő jelentést fog készíteni nem sokára azon auditokból, melyeket ez a hivatal szervezet, elsősorban tehát higiéniai, egészségügyi, biztonsági szempontból a marhausként címkezett lóhús termékek megjelenése sét egyes termékekben azonnal közöltük a RASZ rendszerben, hálózatában, és az Europol vezeti a csalás elleni nyomozást és vizsgálatot. Minden tagállamot arra kérték, hogy a kontaktpontokon keresztül folyamatosan tájékoztassa az Európolt ebben a nyomozásában. Elmondom, mi történt menetrendben. Először Írországban észlelték a jelenséget, majd rögtön februárban ezután Egyesült Királyságban 13-án, 8-án történt ez, 13-án az ír elnökség, az Európai Bizottság támogatásával egy biztonsági találkozót tartott, egy, csak egy kis országcsoport, tagállamcsoport körében, amelyeket közvetlenül érintett a botrány. Az Európai Bizottság ezzel javasolta, javasolta, hogy egy eh, állandó bizottság álljon fel élelmiszervizsgálati szerepkörrel, ez holnap kezdi a munkáját, bár korábban is elindult több bizonyos tevékenységek. 30 napos munkaprogrammal bír, de ez két hónappal meg lehet hosszabbítani. Ez 15-én történt, 19-én elfogadták ezt a javaslatot, és mi megérősítette a vonatkozó tanács február 25-én. Tehát azonnal reagáltak a szervek a válságra, a bizottság továbbra is nagyon aktív, politikai, meg szakmai szinten is. Talán kicsit részletesebben kifejtem, milyen intenzív monitoring tervet eh, indítunk el. Két vizsgálati tesztsorozat indul minden tagállamban. Először egy átfogó vizsgálata a marhahús termékeknek, felzárva, hogy van ebben, ezekben mar, ö, disznó, ö, lóhús, tehát az állati hozzáadott ter, összetevők vizsgálata, ezt követelik aztán ellenőrzések a tagállamokban. Vágóhidakat, lóhús üzemeket. Minden tagállamban van egyébként lóhús terméktermelés, kivéve Észtországot. Tehát minden tagállamban folyik lovak levágása, illetve, illetve élelmiszeripari felhasználása. Aztán a második vizsgálata a fenolin butazol vizsgálatát jelenti a határokon. Az összes lóhús 70%-át tudnék az Európai Unióban termelik, a felhasználás 70%-át termelik helyben, már Verúban, és 30%-a importból származik, különösen Brazíliából, Argentinából, Kanadából és Mexikóból. Nos, ezeket az importokat is vizsgáljuk. Egy hónapig folyik majd a tesztelés, és mint mondtam, ezt meg lehet hosszabbítani két hónappal, az első eredmények pedig rendelkezésekkel álljanak április 15-én a bizottságnál. Ezeket pedig publikálni fogjuk. Nem érdemes finanszírozni, társfinanszírozni vizsgálatokat, hogyha utána a, nem tárjuk a közvélemény elé ezek eredményét. Hiszen hiszek az átláthatóságban, ez az első lépés abban, hogy a fogyasztói bizalmat visszaszerezzük. A tesztek szám arányos lesz, mint mondottam, és egy ajánlás tárgya, amely a monitoring tesztekre vonatkozik, ezt egyébként a tagállamok támogatták. Ami a fenodib butazolt illeti, egy, egy mintát veszünk minden 50 tonnás levágott vagy importált luhus tömegből, tagállamként 5 mintavétellel 75%-ban társfinanszírozott lesz ez a tevékenység. Elnök úr, amikor egy ilyen botrány kipattan, akkor talán érthető, hogy csak azonnal elhamarkodott következtést hoznak, miszerint a jogszabályrendszere hibája lehet, és alapvető változásokat kell eszközölni. Bár ebben az esetben ez nem mondható el, hiszen a csaló módon szimkezett termékek visszakövetése azonnal megindult. Tehát nem volt a feltárásban hiba, visszakövethető volt, hol vágták le a hús, az állatot, hol tárolták a húst, hol használták fel. Tehát a jogszabályok jól működtek, a végrehajtásban volt hiba, és nem magában a jogszabályban, mint mondottam. A csalás akkor történik, hogyha a szabályokat szándékosan megsértik a bűncselekmények esetén is elmondható ez, és a bűncselekmények kivizsgálásakor is ez, erre támaszkodunk, hiszen van törvény, ha nem volna törvény, nem volna ö, bűnvizsgálat. Ám a, a bűncselekmények, illetve az a kivizsgálása nem kérdőjezi meg a jogszabályok helytálló voltát. Ez esetben sem szabad, hogy alássuk a hitelt a belső piac működésében. Az Európai Unió alapja a szabadság a, a, a személyek és termékek szolgáltások szabad mozgása. Ezt nem szabad tehát ezt a jogot sérteni, ezt a szabadságot. Persze, hogyha ilyen hatalmas piac, határok nélküli piac, belső piac működik, ha valaki megsérti az EU jogszabályokat, annak kihatásai az Európai Unió egészében végig hullámzanak, nem csak abban a tagállamban, ahol a csalás történt. Megismétlem, tehát az Európai Uniónak sikerült az egyik legjobb élelmiszerbiztonsági jogszabályrendszerét létrehoznia, ez igaz a címkézésre és visszakövetésre sem. is. És ez most, most is működik, hiszen a termelési láncban való visszakövetés működik, ez most is megtörtént. A Kulturális Bizottságban megkérdezték tőlem, meglepte önt, hogy ez a dolog felfedésre került? A tagállamok hatóságai részéről? Hát nem lepett meg, hiszen éppen a tagállami élelmiszerbiztonsági hivatalok feladatköre volt ez. És a, ezt az eseményt azért vették észre, mert az ír hatóságok random vizsgálata során a legolcsóbb marha burgerek akkor a szupermarketekben felfedték a, a lóhúst. Tehát a rendszer működött, de akik azt gondolják, hogy az Európai Unió, a bizottság egy egész hadseregével bír a felügyelőknek, a vizsgálóknak, a végrehajtást auditálóknak, ezen a területen vagy máshol, kell, hogy tudja, hogy ilyen nincs. Semmiféle csapatunk nincsen, e területen sincs, meg más területen sincs. Tehát a tagállam feladatköre ez. Persze ez a bizottságnak azért koordináló szerepe van a vizsgálatok koordinálásában, válság előtt vagy közben, de nem a bizottság emberei végzik ezeket. Ezért nem azt javasol, nem arról beszélek itt semmi módon, hogy hogy hátra és azt mondhatjuk, hogy elégedettek lehetünk, vagy hogy ne volna a tanulsága mindennek. Nem ezt mondom. Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy összefüggéseiben kell látni arányosan az ügyeket, és nem szabad elhamarkodott következtéseket levonni. Mert ilyen esetben még akkor is, hogyha nem élelmiszerbiztonsági kérdésről van szó, egészségügyi kérdésről, irracionális reakciók születhetnek. És érezhető volt bizonyos gazdaság kihatása is mindennek, még akkor is, ha még egyszer mondom, nem élelmiszerbiztonsági, nem egészségügyi kérdésről van szó. Korábban voltak ilyenek, ahol akár halálesetek is előfordulhattak, megbetegedések, vagy, vagy, vagy szervi megbetegedések. Itt semmi ilyenről nincs szó, ezt leszögezem, ám mégis nagyon súlyos csalásról szó van, és a közbizalma magát megrázta ez. Ezek komoly dolgok. Tehát garanciákat kell nyújtanunk, és ez a válaszadásban rejlik majd. Gyorsan alkalmazva a rendelkezésre álló eszközöket, és elemezve a rendelkezésre adatokat a megfelelő ellenőrzések fontosságát is aláhúzzák ezek az események, és az elriasztó szankciók meghozatalának fontosságát. Amikor jogszabályokat hozunk, illetve hoznak önök irányelv formájában, az irányelv sosem határoz meg pontosan a büntetések mértékét és mikéntjét. Ez tudnélik a tagállam hatáskörébe esik. Ám az irányelvben azért jelzéssel élünk, élnek önök arra, hogy arányos és elriasztó büntetésről kell, hogy szó essen. Tehát itt társ jogalkotók ez esetben részletesen meghatározzák viszont a büntetések mikéntjét a környezetvédelmi bűncselekmények esetében. Már ez nem rendeletformában történik, hanem rendeletformában történik. Tehát a büntetések elriasztó és arányos mértékéről gondoskodni kell. Ahhoz, hogy az elriasztás megvalósuljon. A bizottság benyújtandó javaslata, amely az AgriFood hálózat láncolatban végrehajtandó vizsgálatokról szól, megszabja, hogy pénzügyi büntetéseket kell kiróljon a tagállam a szándékos élelmiszer láncban vonatkozó szabályok megsértésére, olyan szinten még hozzá, amely, egyensúly, amely e- alányban áll azzal a pénzügyi nyereséggel, amelyet a csalás hozhat annak elkövetője számára. Tehát, itt, tehát a szankciók nem csak arányosak és elriasztóak kell legyenek, hanem legalábbis a büntetés ö, ellensúlyozni hivatott azt a pénzügyi nyerességet, amely a családból származik. Tehát, hogyha a címkezésbeli visszaélésről van szó, annak az esetleges úgymond nyereségét ki kell egyensúlyozza a kirót büntetés. Tehát csak ha kilátásba helyezzük, hogy a, a csalás elkövetője többet veszíthet az amit nyerhet, ez lehet csak elriasztó hatású. Egyesek azt kérték, hogy több hivatalos vizsgálat történjen a láncolaton belül a hivatalos ellenőrzési szabályok átvizsgálása folyik, a bizottság monitoring terve a tagállamok elfogadásra ajánlottuk. A, tag, a bizottság persze csak ajánlásokat fogalmazhat meg ez irányban, például az erősebb büntetések ügyében. A javaslatokban az a szándékunk, hogy létrehozzuk azokat a hatásköröket, amelyek révén állandó konkrét, specifikus ellenőrzési ellenőrzések folyhatnak le az újonnan meghatározott kockázatok lefedésére a vonatkozó folyamatokban. Mások kötelező származási ország megélést követelnek a hús termékekre vonatkozóan. Jelenleg ez csak a friss marhahúsokra vonatkozóan kötelező, a tőkehúsra, ám és a következő napokban a a ö, sertés és a, a birkahúsra vonatkozóan, tőkehúsra vonatkozóan is, rá is kiterjesztjük ezt a kötelező származási hely megjelölést, és a feldolgozott hústermékekre is. Legyen ez darált hús, vagy egyéb ö, húsipari termék hadd mondjam meg itt is, hogy én nyílt módon állok hozzá a kérdés megvitatásához. Jelenleg folyik egy hatásvizsgálat, melynek a jelentését ez egy jogszabály követelménye. Már hónapokkal ezelőtt megrendeltük különben ezt a tanulmányt, még a botrány kirabbanása előtt. A vonatkozó hivatal tartja a határidőt. Igyekszünk a jelentést mi előbb publikálni, valószínűleg a nyár előtt megtörténik ez. Ám hadd legyek őszinte a e kérdések kapcsolatban. Ez teljesen, abszolút nem függ össze a jelenlegi eseményekkel. Ez a hatásvizsgálat és a jelentés. Mert hadd mondjam meg, hogy ha, ha még a címkézték is volna a származási országot és helyet, már most is, ebből nem derült volna. Tehát már az is, hogy hol dolgozták fel a húsipari termékeket, az egyes összetevőkre vonatkozóan, ez is egy bonyolult dolog, hol az állatot hol tartották, hol vágták le, hol dolgozták fel. Ám a mostani botrány nem az eredetről szólt, nem, a, nem annak hibája volt, hanem a, a hústermék szár eredete, mármint az, hogy lóhúsból volt szó, ez volt, el, ez nem derült ki a címkezésből. Egyébként egyre több tagállam támogatja tanácsban is kiderült, a miniszterek tanácsában is kiderült ez, a kötelező származási ország megélésének elvét. Persze megvizsgálni ennek működőképességét, a költségeket és egyéb hatásait a belső piacra, mielőtt bevezetjük. összefoglalva, elnök úr, elnök, hogy tovább húztam, mint 10 perc. Ahogy a múltban is láttuk, a közbizalom egy nagyon érzékeny, törékeny jószág, és még akkor is sérülhet, hogyha voltak éppen biztonsági kérdés nem merül fel. Arra sarkallottam a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a vizsgálatokat, biztosítsák, hogy bármely új információt azonnal közzé tegyenek. Tehát már a vizsgálat kezdeti szakaszában is megvalósul ez. Tehát a teszt eredmények 1%-ában derült ki csalás. Ez azt mondom, hogy 1%-os sok, de azért mondjuk meg, hogy a száz mintából egyben derült ki ilyen visszaélés, arányaiban kell tehát látni ezt a kérdést, de mielőbb publikálni kell teljes körűen az információk összességét, hogy az európai fogyasztók és kereskedelmi partnereink bizalmát visszaszerezzük. Nagyon fontos, levonjuk a tanulságokat ebből az ügyből, elhatározott szándékunk, hogy helyreállítsuk a bizalmat a teljes élelmiszerláncolatra vonatkozóan, és számítok a tagállamok együttműködésére a vonatkozó erőszakítésekben és az önök parlamentjének támogatására is. Köszönöm szépen, biztos úr, a beszámolóját. Biztos vagyok benne, hogy nem élelmiszerbotránról van szó, amiről szó van, az egy nagy bizalmi válság, bizalomvesztés, vagy bizalmi botrány, talán az anyagi vonzatait ennek még nem is tudjuk felmérni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen anyagi következményekkel jár ez mezőgazdasági termelőknél a feldolgozó iparban. Nyilvánvalóan ez forgalom csökkenést fog okozni, és ezek hatalmasak lesznek. Tehát a kár az hatalmas lesz, hogyha úgy folytatódnak eh, úgy folytatjuk a dolgokat, ahogy eddig eljártunk, akkor majd valamikor megnyugszanak a kedélyek, de az biztos, hogy a fogyasztóknál, a polgároknál, ezt láttam a saját tagállamomban is, ugye a, a hamisan felcímkézett tojások esetében nagyon nagy a bizalomvesztés. Tehát ott ugye nem, az, nem annak felett meg a tojás, mint amit rányomtattak. Úgyhogy arról kell gondoskodnunk, hogy erről beszélünk még egyszer. És talán most az élelmiszeriparban is feltűnik az akarata, nagy forgalom visszaesés esetén, illetőleg a készételek, a padlón lévő készételek piacában is, ahol például a legutóbbi időben az ólom jelenlétét mutatták ki ezekben a élelmiszerekben, hogy összességében beszélgessünk erről a problémáról, beszéljünk arról, hogy hogyan lehet egy még jobb visszakövethetőséget biztosítani az élelmiszerek esetében, a termékek esetében, és hogyan lehetne még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy miből készültek ezek a termékek, milyenek az összetevőik. Nem higiéniai vagy élelmiszer problémáról van szó, hanem egy masszív bizalmi válságról e fölött úrá kell lennünk azáltal, hogy még egyszer végig gondoljuk, hogy a folyamatban, a gyártás és szállítás folyamatában, illetőleg a szankciók terén is hol vannak a további lehetőségek a, a javulásra. Hogyan tudjuk elriasztani a rossz szándékúakat, és hogyan tudjuk a hézagmentes visszakövethetőséget, nyomon követhetőséget biztosítani. Hogyha ugyanis ide vagy oda vándorol a hús, akkor az egyszerű fogyasztó már nem tudja, hogy honnan is származik. De hát én nem akarok itt egy ilyen koreferátumot tartani, hanem felolvasom azoknak a nevét, akik a hozzászólók listájuk vannak, hogyha pedig valaki nem hallja nevét, akkor tegye fel a kezét. Richard Seber vorweg, Linda McEwen, dann Richard Seber, Corinne Lepage, Bart Stars, Anna Rosbach und dann die Kollegin Alda Sousa für die GUE. Das sind jetzt... Ezek. Tehát a koordinátorok aztán. Andres Pirillo,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 és utána Marietta Ulfskog. Elfelejtettem esetleg valakit, akkor azt javaslom, hogy a koordinátorokkal kezdjük. Kettő percben korlátozunk a hozzászólási időt. Első hozzászólunk Linda McEwen, mert ő a felelős ennek a rendi pontnak. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a hús címkézést meghagynám az árnyék előadónak a szocialisták részéről. Ő az élelmiszer címkézési szakértőnk, de ö, azt hiszem ő nem érten egyet azzal, amit mondott. Ő ma, remélem, hogy szólítják majd mm, ö, elnök úr. Elmondta, hogy Írországban ugye véletlen szúrópróbaszerű ellenőrzések során derült ki a disznóság, nem sok változásra van szükség, az jön ki ezen beszédéből. De tudjuk egyáltalán, hogy mennyi szúrópróbaszerű ellenőrzés van az EU-ban, és ezek mennyire rendszeresek? Tudjuk azt, hogy a tagállamok mennyit végeznek, milyen hatékonysággal vannak erről nyilvántartások visszamenőleg? Az a benyomásom, hogy nem tudjuk igazán, hogy mióta ö, esznek az emberek ö, hamisan címkézett marhahúst, lóhúst gyakorlatilag, és hogy, lesz, hogy lehet ezt elkerülni a jövőben? Hogyan lehetne erről többet tudni, átláthatóbb címkézés ellenőrzést és rendszert fenntartani? Állítólag a rendszer jó. Nem hiszem, hogy a fogyasztók ezzel egyet értenek és elfogadnák ezt a választ. Állítólag a vágóhídig visszavezethető minden hús eredete, de hát mégsem. Tehát ha lehet keverni a, a darált húsokat utolsó pillanatban a készételek ö, elkészítésekor, akkor, akkor mégis csak el lehet veszteni ezt a szálát, hiába tudjuk, hogy a vágóhíd hol volt. Nem gondolja, hogy probléma van az élelmiszerlánc ellenőrzési rendszerben? Richard Zéber következik. Köszönöm, biztos úrnak, hogy eljött erre a meghallgatásra. Túl könnyű lenne mindenkinek a dolga, hogyha azt mondhatnánk, hogy ez csak egy egyedi kis címkézési probléma, és nem élelmiszerbiztonsági botrány. Azért vegyük észre, hogy hatalmas bizalomválság, bizalmi válság alakult ki a fogyasztók körében, és igenis hívhatjuk ezt élelmiszer botránynak a bűnözőket állítólag ugye soha nem lehet eh, céljaikban meggátolni. Azért én azt mondanám, hogy ha a helyzetet világosan kivizsgáljuk, és most a bizottság ezen van, és eh, megvannak a következtetések, és gondolom, remélem az lesz a következtetés, hogy az ellenőrzési láncot egy kicsit eh, szemügyre kéne venni Európa szerte, és a tagállamoknak van itt a fő felelősségük, ez is ki fog derülni, de a szórópróba szerű és a kiválasztásra kerülő ellenőrzött egységek, hogy melyek legyenek, azt európai szabályok alapján kéne végrehajtani, és erre nincsen szabály. Tudjuk, hogy más területeken is van ilyen probléma, nem lehet semmit sem százszázalékosan kontrollálni, de igenis lehetne növelni a hatékonyságot, és a, a bűncselekményt, a visszaélést azért elrettentő e, eszközökkel kell visszaszorítani. Ön említette a nagyságrendeket, hát minimum ne érje meg, igen, nekik ezt csinálni. De szerintem összességében az élelmiszer címkézési rendszert felül kéne vizsgálni átláthatóság szempontjából, a fogyasztói átláthatóság szempontjából, amely révén talán az ilyen esetek elkerülhetők lennének. Az élelmiszer ö, ö, ipar nagyon iparosodott iparág, és egyre távolabb kerül a fogyasztóktól. Ezt az ellenőrzési láncot valahol mégis csak meg kéne erősíteni a fogyasztók érdekében, ha azt akarjuk, hogy hosszú távon megmaradjon a fogyasztói bizalom. Ez a cégeknek sem jó, hogyha ilyen dolgok történnek. Tehát ne tegyünk úgy, mintha nem történt volna semmi, vagy csak egy kis apró dolog, hiszen emberéletek nem kerültek kockáztatásra. Köszönjük Richard Zébernek, Corin Lepázs az Alde részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Azt mondja, hogy a jogalkotásunk kiváló, én nem vagyok erről meggyőződve, mert sora, sorolja a sikereket, de sorolhatnánk a botrányokat is. Tehát van jogalkotásunk, vannak szabályok, de ezeket javítani kell. Egyetértek az előttem szólóval, szólókkal, és azt feltételezni, hogy a világon legjobb jogalkotásunk nekünk lenne, az azért is túlzás, mert vannak olyan területek, ahol még sincs kellő szabályozás. Zéber úr éppen elmondta, hogy jó, az igaz, hogy mindig lesznek bűnözők, mindig lesznek csalók, de biztos úr, engedje meg, én nem értek ezzel, azzal egyet, amit ön mond. Nemzetközi összehasonlításban azt látjuk, hogy 2010 végén a franciák, angolok, de még az amerikaiak is ö, látták az, Irland, az írországi botrányt, amely kiterjedt mindenhova. És ö, önök is tudják, hogy tízszeres szorzóval kellett végül is az állatok leülését felgyorsítani, és nem lett volna eszköz arra, hogy ezt a problémát hamarabb észrevegyük az élelmiszerlánc ellenőrzésében? Nem kellett volna már akkor feltenni azokat a kérdéseket, hogy azok az állatok, amelyek nem vágóhídra valók, mert kezeléseket kaptak, mindenféle betegségtől szenvedtek, ezeket sokkal hamarabb kiszűrjék, nem lehetett volna már ezt akkor kitalálni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni? úgy érzem, hogy nem tanultunk a múltból, és az a benyomásom, hogy az, az ellenőrzés rendszerét nagyon könnyen lehetne javítani, ha olyan jogalkotás lenne érvényben, amely kötelezi a tagállamokat a végrehajtásra, a konkrét kontroll is lehetséges lenne e tekintetben. Nem szabad szemet hunynunk a fölött, hogy egyes országok ban folyamatosan csökken azon hatóságok ereje, kompetenciája, létszám, ellátottsága szakemberekkel, amelyek az ellenőrzéseket végzik. És polgárként ez nagyon aggasztó. Ez egy valós veszély. Ráadásul, biztos úr, lenne még egy másik kérdésem is. A bizottság úgy tudom, hogy a, a fogyasztói információ témájában akar mozdulni. A tagállamok által alkalmazott európai szabályok a vágóhidi állatok tekintetében ugye végül is léteznek, ugye van állat útlevél, Lepázs asszony, már régóta letelt az ideje nagyon-nagyon-nagyon régen letelt a beszédideje, már nagyon csúnya pillantásokat kapok itt mindenhonnan. Félek én ezektől a pillantásokkal, nem akarok senkivel se összeveszni. Bár Stász kap két percet. Köszönöm szépen, teljesen nyilvánvaló elsősorban, hogy itt eh, akár csak a hús és a tojásválság esetében eh, a fogyasztóknak a becsapásáról van szó. Azt azt mondta biztos, hogy nyilván a tagállamoknak kell az első ellenőrzés végrehajtaniuk. Én Mekeven asszonyhoz csatlakoznék abban a kérdésben, hogy van-e esetleg áttekintése arról, hogy milyen ellenőrzésük van, hogy mennyit takarítanak itt meg, mennyi ellenőr van, mennyi ellenőrzés történik a feldolgozó iparban milyenek az ellenőrzések, van -e esetleg a számok területén egy növekedés, vannak-e jó vagy rossz tagállamok ebben a tekintetben? A másik kérdésem pedig eh, nyilván ellenőrizni kell az ellenőröket is. Eh, én beszámolt ezzel kapcsolatos dologról Írországból, de az európai költségvetésben is takarékoskodnunk kell. Eh, hogyan tudjuk azt garantálni, vagy mennyire tudjuk azt garantálni, hogy az írországi élelmiszerbiztonsági hivatal megfelelő felszereltséggel és személyzettel rendelkezik, és hogyan, ugye tudjuk, hogy a költségvetési megtakarítások az európai ellenőrzéseket is gyengítik. Aztán itt van a Élelmiszerbiztonsági Intézetnek az ajánlásai. Nézzük meg, hogy ezeket az ajánlásokat betartották-e megfelelő mértékben. És jó lenne, hogyha itt ne politikai ellenőrzést tartanánk csak, és nem arról kellett vitatkoznunk a bizottsággal minden egyes év végén, hogy mit csinált az Élelmiszerbiztonsági Hivatal mindenképpen itt az élelmiszerbiztonsági hivatalnak rajta kell tartania a verő erinadóknak a ujját. Az emberek, akik ezeket elkövették, azok csalók, ők egyszerűen a nyereségvágyból cselekednek, így nem tartják be a közös szabályokat. Hogyan fogjuk biztosítani, hogy ezt megtegyék? Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a hormonkezelés eh, esetében és más esetekben, eh, például a keltetők esetében az európai jogszabályokat betartják? az Európai Unióban az elfogyasztott húsnak, a, lóhúsnak a négy, ötöd, négy ötödét az behozzá kívülről. Tehát hogyan ellenőrizzük a lóhús behozatalt az Európai Unióba? Vannak-e megfelelő jelentések például a kanadai és mexikai behozatalról? Hogyan ellenőrzik ezeket az importokat? Köszönöm szépen, Anna Rosbach. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek az elnökkel, hogy itt egy morális, erkölcsi és bizalmi problémáról van szó. Köszönetet szeretnék mondani Borcs biztos úrnak az átfogó beszámolójáért, ami jó betekintést nyújtott nekünk eh, a bizottságnak a munka módszereibe. A következő kérdésem lenne, vagy esetleg megjegyzésem. Biztos úr, ön azt mondta, hogy szeretne több információt biztosítani a fogyasztónak, de ez nehéz. Hát ezzel én nem értek egyet. Azok a virslik, amiknek mindig ugyanaz a íze és minősége kell, hogy legyen, azoknál tudom, hogy pontosan mi van ezekben, milyen összetevők. Ez egy olyan információk, amelyeket minden további nélkül a gyártó a fogyasztó rendelkezésére tud bocsátani. A probléma az, ahogy elhangzott, hogy a húst azt szállítják az egyik tagállamból a másikba, akár négy-öt tagállamon keresztül, és a eredetileg helyes címkézés időközben átalakul egy e, helytelen címkézésé, és ez az, amit nehéz ellenőrizni egy megfelelő felülrendelt megoldást kell találni ennek a megoldására. Az Európai Uniónak megvannak már az eszközei, de a bizottság hogyan tudja biztosítani, hogy valamennyi Európai Uniós tagállam a vágóhidakon és a feldolgozó üzemekben ezeket a szabályokat ténylegesen alkalmazza, betartja, amelyekről állítólag ugye azt mondjuk, hogy már megvannak. Anna Rosbach eh, a Corinne Lepage által felhasznált időből 20 másodpercet megtakarított, Anna Szúza kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem lenne a biztoshoz. Először is ugye azt mondta, hogy a fennálló jogszabályok, a hatályos jogszabályok már kielégítőek, és talán csak az lenne szükséges, hogy a hús származási országáról kötelező adatszolgáltatás történjen, vagy a feltüntessék ezeket a címkéket. Nem lenne esetleg célszerűbb, helyén valóbb az, hogyha egy népegészségügyi központi nyilvántartást állítanánk föl az Európai Unióban, amelyben a különböző állatoknak az egészségi állapotával, és így például a lovakkal kapcsolatos adatokat gyűjtenénk össze, és nem kerülhetne sor olyan állatoknak a levágására, amelyek előzőleg állatgyógyászati szerekkel lettek kezelve. Tehát, hogy itt ezen a téren is kizárjunk mindenféle mulasztást. Aztán azt is mondta, hogy ez nem egy egészségügyi, közegészségügyi vagy élelmiszerbiztonsági probléma. Hát azért ez mégiscsak furcsa, hogy így mondja. Hogyan tudja ugyanis ezt, hogyan tudja ezt az álláspontját megindokolni, hiszen a francia élelmiszerbiztonsági hivatal utalt arra, hogy a lóhúsban fenél butazol is volt, és így, így szennyezve került be az élelmiszerellátási láncba. Tehát kimond itt most igazat tulajdonképpen. Én nekem az a félelmem mégiscsak, hogy az egészségügyi szempontokat elhanyagoljuk. És tárásképpen még egy megjegyzés rövid idővel ezelőtt a német miniszter azt mondta, hogy ez, hogy itt valóban van ugyan probléma, de most aztán kivonják eh, a lóhúst a normális élelmiszerellátási láncból, és adott esetben a rászorulók között fogják eh, ezt megkapni. Hát nem arról van szó, hogy itt másodosztályú polgároknak dobjuk oda a forgalomba kivont lóhúst. Zofén... Eh, Szerintem szépen gyors volt és hangos. A fejhallgató gombját le kellett tekernem. Tehát a koordinátorok körét most zártuk. Így az első kör zártával megadom a biztos úrnak a szót, hogy válaszoljon. Nagyon sok kérdés merült fel. Amikor elkezdtem hozzászólásomat, és azt mondtam, hogy egyik legjobb élelmiszerbiztonsági rendszer működik, ezt komolyan gondoltam. Persze, azt is elmondtam, ugyanakkor nem szabad elégedetnek lennünk. A legrosszabb dolog az lehet, Hogyha valakinek jó rendszere van, akkor hátradől, ül a babérjain, és ezek akkor önnek majd a válságok és a botrányok. Ám hangsúlyozni szeretném, hogy itt most nem jogszabály, nem jogalkotási problémából adódott az ügy. Egyesek tudnék azt mondják, hogy ha jobb lett volna a jogszabály, akkor nem lett volna botrány. Szerintem jó jogszabályok vannak, működnek ezek, megkövetelik az állati termékek címkézését minden húsipari termékben. Persze felmerül a végrehajtás mikéntjének kérdése. Ám határa van annak, hogy a, végrehajtás mennyiben garantálhat teljes megfelelést. Hogy analógiával éljek, mondhatjuk azt, hogy a lopás ellen van törvény, de éppen most is lopások történnek az Európai Unióban. Ez nem azt jelenti, hogy nem megfelelő lenne a, a, a, a hatékony a, a jogszabályok betartatása, és nem lehet garanciát nyúlni arra, hogy nem lopnak majd megint. És itt is elmondható ez, ha vannak továbbra is vállalatok meg emberek, akik szándékosan megszegik a törvényeket. Persze, ezt nehezebbé kell tenni számukra, megfelelő büntetéseket kell kiróni, ám hozzászólásom elején, amikor azt mondtam, hogy ez nem egy élelmiszerbiztonsági, egészségügyi kérdés, legalábbis eddig, azért mondhattam, mert minden eddig befutott információ szerint ez nem az. És a legrosszabb az volna, hogyha pánikba esnénk, miközben a rendszer működik élelmiszer egészségügyi biztonsági szempontból. Ugyanakkor ez nem szabad, emiatt eh, nem szabad kicsinyítenünk a csalás tényét, mert nem lehet azt mondani, hogy, hogy hanyagságról volt szó, hanem itt bizony szándékos csalásról volt szó. A hús olcsóbb, mint a marhahús, ezért gazdasági előny szerzés érdekében csalások történtek a fogyasztó kárára. A második kérdés, illetve az amelyet legalábbis a hozzászólások hang, hangvétele jelölni látszott. Ez a kérdés, hogy, hogy a tagállamok kell megtegyék a lépéseket, nem kéne a bizottság többet tegyen? Sokan ezt éreztették. No, ha a tagállamnak nincs meg az igazgatási kapacitása ahhoz, hogy megtegye azt, amit a törvény megszab számára kötelezően a jogszabály végrehajtása érdekében, akkor persze el lehet, persze el lehet képzelni, hogy, hogy a bizottságnak milyen emberi és pénzügyi eszközei vannak, emberi forrásai ahhoz, hogy közvetlenül maga hajtassa végre a jogszabályt. Hát, ilyen, ha azt mondanám, hogy majd meglátjuk, mit tehetünk, akkor félrevezetném önöket. Nincs nekünk ilyen kapacitásunk. Önök tudják, hogy működik a rendszer, az intézmények között. Az a bizottság jogszabályjavaslattal él, ezt a parlament és a tanács jogerőre emeli, jóvá hagyja, és ezt követően a tagállam kell végrehajtsa, végrehajtassa ezt. Ha a tagállam egymás, többször szándékosan nem veszi ezt figyelembe, akkor a bizottság felhívja a tagállamot, illetve bíróság elé idézheti azt a végrehajtás elmulasztásáért. Ám a tényen ez nem változtat, hogy maga a végrehajtás és a betartatás a tagállam kezében van szükségszerűen, ha csak nem ö, élünk azzal a javaslattal, hogy az Európai Unión belül a jogszabályok végrehajtásáért egy hatalmas végrehajtási hivatalt vagy ügynökséget hozunk létre, amely közvetlenül tartatja be a közvetvédelmi jogszabályokat, vagy az élelmiszeregészségügyi jogszabályokat, vagy a szimkézési szabályokat, és Európai Unión belül végrehajtatja ezeket. Álszentség volna azt mondani, hogy ez, erre lehetőség van, mert hogy ez nem így van. A mostani körülmények között sem, meg semmi között nincs arra mód, hogy a bizottság vagy Európai Uniós intézmény közvetlenül hajtasson végre jogszabályokat. Tehát nem is tethetjük azt a reményt sem, hogy ez megtörténhet. Amit viszont megtehetünk, hogy erősebben monitorozzuk és vizsgáljuk a tagállamok végrehajtási terveit. És ezt meg is tesszük a jogszabály is kimondja, hogy váratlan random vizsgálatokat kell megejteni a hústermékek körében, és ezt Európai Uniós jogszabály mondja ki. Ennek, ezeknek a random vizsgálatoknak az eredményeit évi jelentésekben publikáljuk is. Hogy hány vizsgálat történt, kérdezték ezt is. Igen, ezt publikáljuk. A tavalyi eredményeket éppen nem sokára fogjuk közétenni. Ez persze nem jelenti, megint csak mondom azt, az sem, hogyha vannak vizsgálatok és elriasztó mértékű büntetések, azt sem zárhatják ki a következő ilyen jogszabály megsértéseket. Az, hogy a lopást súlyosan büntetik, nem zárja ki, hogy jövőben ne történnek újabb lopások. Ám ezek a véletlenszerű random vizsgálatok azért megfelelő eredményeket hoznak, és ezeket, mint mondtam, közölni fogjuk. Azt is le kell szögeznem, hogy az Európai Unión kívüli országokban tett lépések ellenére nem az élelmiszerlánc végén ejtjük meg ezeket a random vizsgálatokat, hanem az élelmiszerlánc minden elemét vizsgáljuk ilyen véletlen szúrópróbaszerű vizsgálatokkal, és minden elemét vizsgáljuk az élelmiszerláncnak. Az import esetén is. Még egy kérdés, amely felmerült, az arra irányult, hogy a, a, a lovak mozgását hogyan ellenőrizzük, és hogy tudjuk-e, hogy miképpen gyógyszerezték ott esetben a lovakat. Van jogszabály, amely kimondja a ló, lólevél, vagy lóútlevél szükségességét. Minden az állatnak adott gyógyszert vagy egyéb terméket fel kell ezen jelölni, mindezeket regisztrálni kell, regisztrálni kell az állatot, így tudjuk jobban követni azt, hogy bizonyos gyógyszereket injek, beadtak-e injekcióval vagy másképpen a ló szervezetébe, és vannak szabályok, amelyek mindezt rögzítik. Bizonyos gyógyszertermékek esetében az utolsó, az utolsó kezelés után idő meghatározott, hogy mennyi kell elteljen ahhoz, hogy fogyasztható legyen a lóhús. Mi több adott esetekben nem is lehet a lóhúst forgalomba hozni, hogyha egy bizonyos gyógyszerekkel kezelték az állatot élete, élete folyamán. Tehát van egy bizonyos, van egy listája azon gyógyszereknek, amelyek révén kizárandó az élelmiszer láncból az állat húsa. Aztán volt kérdés, igen, a, a származási országra vonatkozó címkézés. Rendkívül világossá szeretném tenni. Semmi bajom azzal, hogy ilyen javaslat, jogszabályjavaslatot terjesszünk be. És nyíltan állok hozzá ennek lehetőségéhez. Egyesek azt mondják, hogy én vonakodnék ez ügyben. Ez nem igaz. Épp ellenkezőleg igyekszünk mielőbb összehozni azt a jelentést, amely a hatásvizsgálatról szól, december 31-e előtt, határidő előtt. Ezt a határidőt egyébként a jogszabály határozta meg évekkel korábban, mielőtt ez a botrány kirobbant. Tehát nem új ügy ez, hanem régi dolog, mármint a származási ország szimkézés, amely persze most rivalda fénybe került a, a botrány miatt. Ám el kell kerüljük azt a benyomást, mintha ez a botrány azért állt volna elő, mert nem volna jogszabály a, a származási ország címkézésre vonatkozóan a a, a hústermék esetében. Tehát, hogyha meg akarják ragadni ezt a lehetőséget, ilyen vagy olyan oknál fogva, azt kérvé, hogy gyorsítsák fel a címkézésre vonatkozó jogszabályok elfogadását, beleértve a származási ország elvét, erre van lehetőség, ám nem lesz könnyű. Tudnék a belső piacra a rendszer költségeire, költségviselőkre vonatkozó kihatásai vannak. Nem lesz tehát egy sétalovaglás, egy jogszabály elfogadásának felgyorsítása, ám szakbizottságokat már tájékoztatom arról, hogy egyre több tagállam, nem mind, egyre több tagállam korábbi álláspontját módosította is ez ügyben, és most már támogatják e jogszabály elfogadását. Nem a származási ország címkézését. Ám ne keltsük azt a látszatot, hogy ez, ezen botrányból származó ö, okozat. Mert hogy nagyon sok esetben úgymond rejtett protekcionizmus az indító oka ennek. Mert nem csak arról van szó, hogy Európai Unión belül vagy kívül készült, vagy tartották az állatot, hanem az Európai belül, Unión belül hol. Ezt is föl kell jelölni. Német marha volt, Mátai marha, és itt bizony a protekcionizmus árnya is felvetődik az, az indítatások mögött, de, mint mondottam, én nyíltan állok hozzá egy jogszabályjavaslathoz, de még egyszer mondom, nem lesz sétagalap. Nagyon komplex kérdéskörről van szó, ezért nem tudtuk a jelentést májusban vagy júniusban az asztalra tenni, ahogy sok többen várták, hanem tovább tart annak tető aláhozása. Utolsó kérdés, hogy mit mondott a német fejlesztésügyi miniszter arról, hogy mit csináljunk a hússal, amit kivonunk a forgalomból, de amely tökéletesen biztonságos, emberi fogyasztása alkalmas. Én nem avatkozni bele be a kérdésbe, a tagállamok ügye, ki mit tesz ezzel a hússal. Persze, ameddig az európai jogszabályokat betartják. Tehát, ha ingyen osztogatják a lóhúst, akkor ott szerepelnie kell, hogy ez lóhús, tehát mindenkinek tudnia kell, hogy erről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon sokan jelentkeztek szóra, de gond van. Ha bárki hosszabban beszél egy percnél, akkor nem kerül mindenki sorra, és akik a végén vannak, azok nagyon fognak haragudni, hogyha kimaradnak. Anne Perelónak adok először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Senki nem mondta, hogy ez egy könnyű út, de nem is szabad azt tennünk, ami a legkönnyebb. A legjobb rendszer megérdemli a világon, hogy még jobb legyen. Mindegy, hogy nagy vagy kis csalásokkal, de ha ki lehet játszani, akkor nem elég jó az ellenőrzés. Tehát abból kell kiindulnunk, hogy az ír államkormány, ha ezt megállapította, az önmagában még nem siker, inkább arról van szó, hogy nagy baj, mert nagyon későn derült ki a dolog. Harmonizálni kéne jobban ezt a jogalkotást, nem szabad, hogy termékenkénti legyen, és a tagállamokon pedig be kell vasalni, hogy mindenféle takarékossági politika miatt fellazítsák az ellenőrzést, és ösztönözzék a csalást. Ezt nem szabad eltűnünk. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. ez valóban nem csak jogalkotási probléma. Nyilván jogalkotással, akár még jobb eredet megjelöléssel ezt nem lehet megoldani. Kevesebb bürokráciára és jobb szabályokra lenne szükség a gyakorlatban. Az, és a betartatást, a végrehajtást, az ellenőrzést kell a bizottságnak jobban koordinálnia a tagállamok között, és olyan szabályokat kéne bevezetnie, olyan szankciókat, amelyekkel elrettentőbb a csalás. Még mindig vannak joghézagok, és ezeket a joghézagok, ezek a joghézagok akik akarják, kihasználják, és súlyos gazdasági és fogyasztóvédelmi gondokat okoznak ezzel. Szerintem nem igaz az sem, hogy ez pusztán egy csalási ügy, és nem élelmiszerbiztonsági ügy. A bizottságnak rendelkeznie kell azokkal az információkkal, információkkal, amelyek feltárják, hogy mi honnan jön köz. Köszönöm szépen elnök úr és biztos úr, teljesen egyetértek abban, hogy hogyan kell szankcionálni, ellenőrizni és kezelni a problémát, és bizottságnak javaslatát mindenképpen üdvözlöm, hogy a megfelelő nyíltsággal foglalkozunk a DNS ellenőrzés lehetőségével is. Mindenképpen a administratív terhek a kis termelők részére növekedni fognak, hogyha itt ellenőrzések sűrűsödnek. Mindenképpen, ami a címkézés illeti lenne egy kérdésem, tudom, hogy folyamatban van ez a munka, és a végén lesz majd egy hatástanulmány az év végén. Hogyan kívánják megelőzni, hogy a kistermelők számára a címkézési szabályoknak a szigorítása további adminisztratív nehézségeket okozzon, és figyelembe veszik-e ezt, ami pedig az élelmiszer ellátási láncnak a összetettségét illeti. Például agrár témákkal foglalkozó parlament parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy nehéz megelőzni a problémákat. Szeret, például eh, a szezonális eh, adott esetben regionális termékeknek a promóciójával próbáltuk meg eh, megoldani az élelmiszerbiztonsági problémákat. Következő hozzászólom Krisztel Sáldemóze. Biztos úr, egyetértek azzal, hogy alapvetően ez egy bizalmi kérdés. De ha a fogyasztóknak nem lehet bizalma a belső piachoz, akkor az egész belső piac integritása kérdésesé válik, és ez súlyos kérdés. Ön tervez esetleg egy name and shame típusú modellt, hogy ilyenkor a bűnösök neve egyértelműben kiderüljön? És várhatjuk azt, hogy a zsír, a só és az egyéb tartalmak tekintetében a tagállami ellenőrzések javulnak, mert ha a hússal lehet csalni, már pedig ez egy érzékeny termék, akkor máshol is lehet majd csalni, és az egész belső piacot érinti. Köszönöm szépen. Öt kérdésem lenne, de le fogom ezeket írni, mert nem fér bele egy percbe, és nem akarom elvenni a kollégák idejét. Annyit mondanék csak, hogy hiányoltam azt, az, azt hogy 2004 óta a bizottság, és szeretném erről a biztos úr véleményét hallani, 2006-ban a rendelet azt mondja ki, hogy minden termelő egységet legalább évente egyszer meg kell látogatni egy előre bejelentett ellenőrzés során. Volt olyan időszak, amikor naponta történtek ellenőrzések még az ilyen élelmiszeripari egységekben. Most meg ugye ön azt mondja, hogy véletlenszerű ellenőrzésekre van szükség, a véletlenbe viszont bármi belefér, a semmitől a mindenig. Tehát ezt valahogy konkretizálni kéne. Egy kicsit provokatívan fogalmazok. Szerintem igenis probléma a szimkézés, illetve maga a szimkézés a probléma, és sajnos nem a megoldás. Mert sok tagállamban, de az EU szintjén is magával a szimkézéssel eresztettük ki a, a, az ördögöt a fogságából. Köszönöm szépen! a szót. Itt nem lóhúsról, hanem a fogyasztói bizalomról van szó, és teljesen egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a bizottság is felelős. Igen, a tagállamok is felelősek, de ugyanígy a média, az újságírók is rendelkeznek felelősséggel. Az Európai Uniónak így is van felelőssége, van megmaradó felelőssége, Egyre globalizáltabb az élelmiszerpiac, és amennyire csak lehetséges, ezzel párhuzamosan növelni kéne a tájékoztatás minőségét. Minden hústerméket nagyon szigorúan kéne címkézni, független attól, hogy ez most nyers hús, tőkehús vagy feldolgozott hús. <clears throat> Úgy látjuk, hogy az ellenőrök nincsenek a helyzet magaslatán, és a rendszer sem garantálja a biztonságot. Ezt a nagyon fontos rendszert szerintem igenis az Európai Unió a bizottság részéről kéne megreformálni. Köszönöm szépen elnök úr a szót, és biztos úrnak is, hogy eljött. Véleményem az, hogy be kell látnunk, hogy az élelmiszer nem egyszerűen luxus termék, és az ember sem egy, egyszerűen egy biológiai fogyasztógép, hanem, hanem nagyon számít, hogy az emberek mit gondolnak, mihez van bizalmuk, mit adnak a gyerekeiknek, stb. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb kérdés. A mai társadalomban ö, még a legegyszerűbb, a legegyszerűbb fogyasztók sajnos nem tudják, és nem is tudhatják, hogy mi van a szatyorban. Még mindig Ugye egyre jobban csomagoltak az élelmiszerek, nem lehet őket látni, szagolni. Abban kell a fogyasztónak bíznia, hogy mi van a címkén, más nem tehet, és ezért igenis ez egy bizalmi és jogalkotási, címkézés jogalkotási kérdés, persze végrehajtási kérdés is, a tagállamoknak ott a felelőssége, de szükség lenne egy belső piaci felsőbb hatékony ellenőrzésre. Szofi konik abszolút Köszönöm szépen. <clears throat> Elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk. Én annak a jelenlegi szabályozásnak vagyok az előadója, amely a marhahús címkézésével foglalkozik. Tegnap volt éppen oldal egyeztetésünk ebben a témában. Örülök annak, hogy azt hallom, a tö- az összes frakciótól ugyanazt hallom, azt ugyanis, hogy itt az ellenőrzés hiányos. <clears throat> az Európai Bizottságnak ezt meg kell hallani, ezt az üzenetet. Erősíteni kellene az ellenőrzést, és a szakciókat, az adminisztratív szankciókat pedig növelni kéne. Ez a bizottság dolga, az Európai Unió révén a bizottságnak kell a tagállamokat rászorítania, hogy maguk is jobban ellenőrizzenek és jobban szankcionáljanak. Azzal egyetértek, hogy le kell vonni a tanulságok az aktuális történetből. Nem érzelmi módon kell ezt megközelíteni. Abban igaza van, hogy a csalást nem lehet elkerülni százszerzalékosan, az ember esendő lény, de nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy meghallja végre a bizottság azt a felhívást, hogy javítani kell az ellenőrzést. Köszönöm a szót. Köszönöm biztos úr, hogy elmondta hogy itt nem élelmiszerbiztonsági kérdésről van szó, mert akkor sokkal nagyobb lenne a baj, valóban. A lóhús egyébként értékes élelmiszer, csak egyes bűnözők, csalók itt hirtelen haszonra akartak szertenni tehát ez egy csalási történet, nem élelmiszerbiztonsági. Ugyanakkor a bizottságnak érdemes lenne új szabályozást előkészítenie, amely az ellenőrzési rendszert vízmentesebbé tenni, ha fogalmazhatok így, tehát hatékonyabbá, új szankciókra lenne szükség, elrettentő szankciókra, amelyek már eleve elrettentik a csalásra hajlamosokat. Nikolson úr, Köszönöm szépen. A bizottságnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a rendszerünk alapvetően jó. Na de a legjobb rendszereket is ki tudják játszani a, az okos bűnözők. Ön említette a ló útleveleket, de mennyire hatékonyak ezek az okiratok? Ezeket ellenőrzik? Minden lónak van ilyen? Ugyan? szó sincs erről. Ez csak egy töredékét fedi le a lóállománynak. És az előttem szóló ö, ö, ö, kolléga, meg McGinnis asszony fején találta a szöget, amikor azt mondta, hogy túl hosszú az élelmiszerlánc, és vannak olyan gyengébb láncszemek, ahol folyamatosan be lehet törni a rendszerbe. Ön biztosul szerintem túlzottan önelégült, Értjük, amit mond, ezzel együtt azt mondjuk, és arra kérjük, hogy ezt az ügyet vegye komolyan. Ön ö, úgy gondolja, hogy az EFSA kellőképpen működik, és az EFSA és a tagállamok közötti együttműködés ugyancsak optimális? Köszönöm szépen. Biztos úr, a, a, a származási ország jogalkotáshoz nem a levegőből esett közénk, a, a tőkehúst jövő évtől kezdve címkézni kell. A bizottság és a tagállamok és az előadó, és így a parlament is bele ment már abba, hogy még a tőkehúst is címkézni kell. Nem akarom itt az egész ügyet újra ö, elsorolni. De tény, hogy itt a tagállamok is követtek el hibát, és nekik is el kéne gondolkodniuk, de ez az élelmiszerlánc nagyon bonyolult, és ezért a termelőknek, a gyártóknak, az élelmiszeripari szereplőknek is sokkal jobban oda kéne figyelni arra, hogy a feldolgozott hús honnan jön. Ha odafigyelnének, akkor nem történnek ilyenek. Ha mindenki a saját felelősségét vállalná, akkor nem lenne akkor akkora bizalomvesztés, mint amekkora most van tehát ez a cégeknek is megéri, hogy ne legyenek ilyen történetek. Sok élelmiszertermelő szigorú ellenőrzést alkalmaz, mások kevesebbé szigorú ellenőrzést. És szó sincs arról, hogy itt ki akarnánk használni egy lehetőséget más politikai célokra. Mi csak azt mondjuk el, amit a fogyasztók és a parlament is akar. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hihetetlen, amit itt hallok. Ö, ö, mint hogyha semmi baj nem lenne azt mondja biztos. Ez a 21. század egyik legnagyobb bizalomvesztése most, és önnek szembe kéne nézni azzal, hogy ez egy, igenis, egy, food, egy élelmiszer biztonsági kérdést érint. Tudjuk, hogy tele vannak a nyomva az állatok, most is a marhahús is egy csomó gyógyszert tartalmaz, és azt is tudjuk, hogy az egyre ipari mezőgazdaság egyre ö, ö, több új típusú betegséget erősít. Az Alzheimerről is kimutatták, hogy az élelmiszer táplálkozással összefügg, és kérem szépen, biztos úr, hogy ne ködösítsen. Itt új jogalkotásra van szükség, nem egyszerűen a tagállami felelősséget kiegészítgetőleg kell fellépnünk, hanem nagyon komolyan kell fellépnünk, mert ez igenis egy élelmiszer biztonsági kérdés. Szofoklesz képviselője szó. Köszönöm szépen. Távirati stílusban csak, hogy mi történt. Az újságokban merült fel először az ügy is felmetült a, a, a tagállamok végrehajtásbeli felelőssége. Nagyon fontos, hogy átláthatóak legyenek az egyes intézkedések, hatékonyak, és helyreállítsák a bizalmat. Harmadsorban egységesek vagyunk abban, hogy a jogszabályok jól működnek, ám felmerül az a kérdés, hogy mennyire arányosak a szankciók, a pénzügyi büntetések, tehát szigorúban kell végrehajtatni, végrehajtani a szabályokat. Ezt szolgálják a szigorú funkciók is. Világosan represszív szabályokra és végrehajtásra is szükség van. Elretentő hatású büntetések kell alkalmazni az ilyen csalások ellen. Önök ezügyben gondolkoztak-e tovább? Rakképviselő. képviselő. Tisztelt biztos úr, legyünk őszinték, nem Európa, nem a közösségi jogszabályok hibájáról van itt szó, hanem a tagállamok beli végrehajtásból adódott a probléma. Mégis eh, a bizottságot tárhoztatják a legtöbben a közvéleményben. Szerintem új jogszabályok nem tudják megváltoztatni a tagállamok hozzáállását. hiszen itt illegális lépések születtek. Nagyon fontos, hogy bevezessünk a RASZ rendszerével párhuzamosan egy korai riasztási rendszert is a élelmiszerláncban beállt csalások következményének azonnali jelzésére. Köszönöm, nem utolsóban François Grasztát asszony. Köszönöm szépen. Ha egy cég mint például a Findus, ugye nem rendelkezik megfelelő neutrális ellenőrzési rendszerrel, akkor jogos az az érzésünk, hogy az Európai Bizottság nál is van valami felelősség, elzárkózik az elefántcsontoronyban most a bizottság. A, ha a fogyasztó elveszti a bizalmát, ugye egymásra mutogatás kezdődik, a franciák a németekre, a németek a franciákra, és ez nagyon súlyos dolog. Ez sokkal súlyosabb, mint ahogy itt most halljuk. A, a bizottság például a, az állati eredetű húslisztet, hollisztet engedélyezte annak idején az élelmiszertában, és szerintem most ugyanolyan szinten van a fogyasztói bizalom, mint annak idején, amikor a húslisztbotrány ki Uh, robbant ugye az antibiotikumok elleni ellenállása a, a halliszt, húsliszt után ez most ugyanolyan fontos belső piaci általános nagy probléma. Köszönöm szépen, ezzel a kör végére értünk. Az ellenőrzés, nyomon követhetés kérdésé merült fel, az észszerű címkézés ügye és a parlament hatásköre. Nekem is volna egy kérdésem a gazdaság és pénzügyi válság esetén, és általában az államháztartások válsága segít idejét éljük, és mindenki tapsol, amikor arról van szó, hogy le lehet építeni bürokráciát, igazgatási költségből lehet megtakarítani. De az ellenőrök is, a bürokrácia részei, ide tartozik a kérdésem, hogy a bizottságnak vannak-e számadatai arról, hogy múlt, a múlt évben hogyan alakult az ellenőrzések és az ellenőrzések nőtt, csökkent, hiszen a visszakövetési rendszerek működése attól függ, hogy észszerű -e az ellenőrzés a tagállamokban. Vannak-e számadatok a bizottság részéről ez irányban? Ideje maradt, biztos úr, válaszolhat. Indul. Az utolsó kérdéssel kezdeném, elnök úr. Annak ellenére, hogy költségvetési megtakarítások érezhetőek mindenhol, a bizottságnál is egyébként, nem csökkentettük az ellenőrzések és auditok számát a mi részünkről a tagállamokban. Tehát ezek az auditok tovább folynak a tagállamok rendszereit vizsgálva, más kérdésekben is, és számot adhatok a bizottság azon kötelezettségvállalásáról, hogy nem szándékozzuk csökkenteni az audit vizsgálatok számát. az, ezek köz kapcsolatosak az élel, még ha akkor is, ha nem kapcsolatosak közvetlenül az élelmiszer ügyekkel. Párnőz úr megle- hozzászólása meglepő volt, miszerint ez élelmiszerbiztonsági kérdés is. Hát ha az lett volna, ahogy volt ilyen korábban, azonnali lépések születtek volna, hogyha tudnék, ha biztonsági, egészségügyi biztonsági kérdésekről van szó, akkor a gazdasági még súlyosabbak ahogy a kerge Marha mutatta a Britannában, a GDP 1%-ára rúgott a kár akkor. Japán 13 évvel később oldotta föl csak a, az európai marhahús tilalmát, tehát 13 évvel a, a kor lezárása után. Hatalmas gazdasági károk ezek tehát. Amikor azt mondom, hogy ne keltsünk pánikot, ha erre azt mondják, hogy én önelégült vagyok, hát én nem vagyok azt szerintem, nincs ilyen szándékom, nem azt mondom, hogy ez ne lenne komoly ügy, komoly incidens, és ne kéne levonnunk a tanulságokat. Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy mindent összefüggésében, arányaiban kell vizsgálnunk. 6600 tonna lóhúst, hústerméket visszavonnak a forgalomból, az ugyan ugye önmagában sok persze, de a teljes hústermékpiacnak egy mikroszkopikus töredéke az Európai Unióban ez a tömeg. Tehát ne keltsünk magunknak, magunk ellen hangulatot. Ez persze nem jelenti azt, mint mondtam, hogy ne kéne levonni a tanulságokat, ne kéne intézkedéseket hozni, és úgy csak tovább kell lapozni, mint a semmi sem történt volna. Nem. Épp ez ellenkezőleg azt mondtam, hogy ne legyünk önelégültek, és megelmítettem azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottság meglép majd ellent kell mondjak annak a vádnak, persze jogosan élnek önök vádakkal, de visszakutasítsam azt a vádat, hogy a bizottság felelősségét megosztotta volna, tehát van semmit, ami felelősségéből adódik. Ugye három hónapja vagyok csak ebben az, az ülök ebben a székben, de, de nagyon gyors reakcióról adhatok számot. 18-án már összehívták a tagállamok, az érintett tagállamok biztonsági ülését, aztán a február 15-én az állandó bizottság felállt, egy monitoring tervet fogadtak el, nem is tudom hány millió eurós költségvetéssel, amelyet a bizottság társfinanszíroz, egy hónapra. Én három hónapot javasoltam egyébként, de a tagállamok egyelőre egy hónap mellett álltak ki, amely két hónappal ki bővíthető, ezt persze nem lehet társadalmi csak 50%-ban. Majd, és a vizsgálatokat lefolytatták, nem azért, mert élelmiszerbiztonsági kérdés forog fel, hanem pusztán annak a lehetősége miatt. Tehát szerintem nem méltányos a bizottságot azzal vádolni vagy bírálni, miközben a, a vizsgálatokat monitorozza, monitorozza és finanszírozza és azt mondja, hogy ez nem, eddig nem volt élelmiszerbiztonsági válság, ez, ez nem bírálható. Mert a bizottság meg van győződve arról, hogy itt nincs élelmiszerbiztonsági kérdés. Az élelmiszerbiztonsági kérdés tudnék sokkal súlyosabb ügy volna, mint a, a, a csaló vagy a, a, a címkézési visszaélés. Tehát azért ketté kell válaszolnunk a két dolgot, és el kell utasítsam azokat a vádakat, mi szerint például azzal vádoltak, hogy miért, a bizottság miért folyt felnőtt utazó vizsgálatokat, hogyha azt mondja, hogy nincs élelmiszerbiztonsági kockázat. Ugyanakkor meg kell vizsgáljuk azt is, hogy a büntetés vajon arányos-e a bűncselekménnyel. És a bizottság részéről javaslatokat dolgozok majd ki, a parlament elé és a tanács elé terjesztve ezeket, hogy szerintem a legjobb eriasztó eszköz az volna, ha köteleznénk az európai tagállam különféle jogi rendszereit arra, hogyha a gazdasági nyereséghez igazítaná a kilót pénzügyi büntetések mértékét. Ez jobb riasztó eszköz lenne, mint mondjuk a, a, a szabadságvesztéssel sújtanák az ilyen bűncselekmények elkövetőit, már azt sem lehet kizárni ez esetben sem. Tudnék, ha hozzákapcsoljuk a büntetést a csalásból származó gazdasági jövedelem mértékéhez, azt szerintem jobban elriaszt, mint a mostani szankciók. Persze, támogatom a szubszíratás elvének érvényesítését itt is, és ma az Európai Uniónak fontos oszlopát alkotják a vonatkozó szubszíratást vizsgáló bizottságok, Ám ez esetben ez azt jelenti, hogy ha a központ képes beavatkozni az élelmiszerbiztonság érdekében, akkor meg kell tegye. Ha pedig válság van, akkor több hatáskörünk kell legyen arra kötelezve a tagállamokat, hogy bizonyos vizsgálatokat betart, elvégezzenek, azon túl, azon a tagállam, a törvények által rögzített szúrópróbeszélő vizsgálatokon túl, amelyeket úgyis meg kell csinálni. Tehát nem zárkóztunk elefántsontoronyba. Nem, még egyszer mondom, ez nem mondható el rólunk. Sőt, tényszerűen monitoringgal követjük, mi történik, segítjük a tagállamokat abban, hogy magukon segítsenek a jogszabályok végrehajtása terén, és a címkézésre vonatkozó további jogszabályokatási lépéseket, illetően, mint mondottam már, nyitott vagyok, a bizottság nem ellenzi, a hústermékek származásának megjelölését, a tagállamok ellenezték ezt, sőt, most sem vagyok ellene ennek, meg kell várjuk a hatásvizsgálat eredményeit, arra vonatkozóan, hogyan lehetne kiterjeszteni a címkézés gyakorlatát az származási országra is, bár ezen a, mostani vitában is felmerült, hogy fontos, hogy a KKV-kra ne ez plusz költségterheket, de hát meg kell nézzük, mi az európai fogyasztók közös érdeke, azt is érvényesíteni kell, és ha azt látjuk a hatástanulmányban, hogy ez nem sérti a belső piac működését, nem okoz túl sok pluszköltséget, és nem hoz létre egy hatalmas adminisztratív terhet, akkor én is azt mondom, miért ne? Tehát nem zárom ki a lehetőségét, csak hangsúlyozom azon nehézségeket, amelyeket a tagállamok emeltek ki, meg európai parlamenti képviselők, meg a, a, az ágazati szereplők, meg nagyon sokan még. Tehát tegyük világossá, hogy itt egymás ütköző nézetek vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, a tagállamban a bizottság megteszi, a, amit meg kell tegye. Mint mondtam, tanulnunk kell ezekből az eseményekből, ha, hogyha Alefány csontoromban élnénk, akkor persze nem tanulnánk ezekből ebből az incidensből. Tanulunk belőle, ám még egyszer mondom, arányaiban kezeljük ezt, a, ezt az esetet, mint mondottam, súlyos megsértése ez az Európai Uniós jogszabályoknak, de ne húzzuk magunkra európai intézményekként a felelősséget. Mint mondottam, a világ egyik legjobban működő egészség, élelmiszerbiztonsági rendszere működik az EU-ban. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy ne csalnának ezzel ellen, ne sértenék meg, vagy akár ne volna a működésén javítani való. Köszönöm szépen. Tudom, hogy időben el kell indulnia, szeretnék ezért köszönetet mondani, hogy a mai másfél órás vitára lehetőséget biztosított, ez is világossá tette, mármint a vita, hogy még nagyon sok uh, eszmecserére szükségünk van. És a jelenlegi bizonyos jogalkotási folyamatokkal kapcsolatos tárgyalások során is változtatnunk kell, vagy át kell gondolnunk az álláspontunkat, annak érdekében, hogy visszanyerjük a polgárok bizalmát. Azáltal, hogy például az élelmiszereknek a visszakövethetőségét, vagy nyomon követhetőségét jobban biztosítjuk, és nem az egész rendszerbe vetett bizalom veszik el, ugyanis azok a levelek, és a, amit én kapok, és valószínűleg más kollégák kapnak, vagy polgárokkal tartott találkozók e, esetében, ugye azt látjuk, hogy megsemmisítő kritikát, itikát mondanak az európai élelmiszer politikáról. Úgyhogy még sokat tennivalónk, sok a munka, de ismétlem magamat, szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy ilyen rövid időn belül is rendelkezésünkre állt, és választ adott a kérdéseinkre. Köszönöm szépen, az ülést berekeztem.